Procediamo ora alle dichiarazioni di voto. Invito tutti Tisztelt kollégák, most pedig a szavazatmagyarázatok következnek. Azon kollégák, akik elhagyják a termet, kérem, tegyék ezt csendesen. Vi informo di aver szeretném tájékoztatni önöket, tisztelt kollégák, hogy nagyon-nagyon sokan kértek szót a szavazatmagyarázatok kapcsán. Csak 2.45-ig folytathatjuk a szavazatmagyarázatokat, hiszen a termet elő kell készíteni a három órai kezdésre. Természetesen, ha valakinek nem jut idő a szavazat magyarázatára, akkor írásban beküldheti. Először is a Moise jelentés következik. Qui n'est pas intéressé au débat peut quitter la, la plénière. Kérem, kérem, hagyják el a termet, hogyha nem vesznek részt a vitában. úr következik egy percre. Já jsem přesvědčen o tom, že sice můj hlas zde Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Tudom, hogy nem fogják hallani a hangomat, de azért mégis elmondom a mondandómat. Nagyon örülök a Moldovai Köztársaságnak szánt autonóm kereskedelmi